Das Wort hat nunmehr... És akkor még egyszer a szót megadom Ferber képviselő úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, kérek egy kis csendet, Kedves kollégák, hogyha nem, nem akarják meghallgatni Ferber kollégát, akkor halkan kérem távozzanak. Harms asszony, mielőtt a holnapi sajtókonferenciáját megtartja, esetleg meghallgathatna. Harms asszony, kérem foglaljon helyet. Hát, Nos, tehát megadom a kollégának ismét a szót. Köszönöm elnök úr, köszönöm biztos úr, kedves kollégák. Ma első alkalommal tárgyalunk egy konkrét jogszabályjavaslatról a LuxLeaks ügy után. Ez egy nagyon fontos vita, hiszen itt a parlamentnek egy egyértelmű jelzést kell adnia az átláthatóság tekintetében, ami a tisztességes adóversenyt illeti az EU-ban és az adó megállapítások, feltételes adó megállapítások tekintetében már most is kötelező az információcsere a tagállamok, között, a tagállamok között, de sajnos ez nem működik. És a bizottság, különösen a verseny biztos asszonynak tartozom köszönettel, hogy a tisztességes adóverseny kérdésével az egyes tagállami támogatások keretében is foglalkozik. A bizottság javaslatot terjesztett elő, miszerint minden adómegállapítást, aminek határkon átnyúló jellege van, a tagállamok egy automatikus eljárás keretében bocsássák egymás rendelkezésére, a bizottság szerintem elsőként jól közelíti meg ezt a témát, de az ECON szakbizottság egy sor egyéb intézkedést is javasolna, csak címszavakban megemlíteném ezeket. Brock úr, kérem, vagy maradjon, vagy hallgasson. Brock úr, egyértelmű vagyok? A hatály tekintetében már jeleztük, hogy az összes érvényes adó megállapítást jogi személyek esetében be kell vonni ennek az eljárásnak a körébe. Tehát az összes jogi személyeket illető adó megállapítást. Ezen kívül azt is javasoljuk, hogy az információkat azonnal ki kell cserélni, és nem három hónap múlva, mint ahogy ezt a bizottság javasolja. Ezen túlmenően pótlólagos információkat is javasolnánk, az adóazonosító számot, az eltérő adó mértékeket a, és egy sor hasonló kérdést. És azt is kimondtuk egyértelműen, hogy a bizottság a versenyjog keretében is alkalmazhatja ezeket a az intézkedéseket. Ez nagyon fontos, hiszen csak így tudunk nyomást gyakorolni, hogy az adójogokat ne egymással szemben játsszák ki egyik tagállammal szemben sem az adóalanyok. Tehát ezt a támogatási politika keretében is figyelembe kell. Egy kicsit csalódtam, és ezt ki kell mondanom, hogy október 6-án a tanács egy olyan javaslatot fogadott el, ami gyakorlatilag változatlanul hagyja a bizottsági javaslatot, miszerint csak a határokon átnyúló jellegű adó megállapításokat és árképzési megállapodásokat ölelne fel a hatály, és egy évvel eltolná az információcserét, és öt éves időszakról beszél a javaslat, és még egy dolgot a tagállamok pénzügyminiszterei a külön szakbizottságban, illetve az Ekonban is mindig is az átláthatóságot szerették volna teljesíteni, ez viszont ez az eljárás nem biztosítana ezt. Éppen ezért a parlamentnek komolyan kellene képviselni ezt az ügyet, hogy az adó megállapítások és árképzési megállapodások esetén egy egyértelmű, átlátható európai modell alakuljon ki, hogy az adózás ne a szomszédokra háruljon, mint teher, hanem ott kerüljön sor az adózásra, ahol a gazdasági tevékenység. És nagyon örülök, hogy a szakbizottságban széles körben támogattuk ezt a javaslatot, és remélem, hogy a plenárison is hasonló lesz az eredmény. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ferreira asszony parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr! Um, what is it? The translation. A translation? Okay. Úgy tűnik egy kis hiba csúszott a fordításba. Tehát tisztelt biztos úr, azzal szeretném kezdeni, hogy gratulálnék az előadónak, és megköszönöm neki azt a kompromisszumos szellemiséget, amelyel az Európai Parlament munkáját vezette. Az adózási szakbizottságban, amelyet a LuxLeaks után hoztak létre, egy másik jelentésen is dolgoztunk, és ott is a kompromisszum uralkodott. Már egy éve, hogy kitört ez a botrány, és ez a téma csak az egyik azok közül, amelyeket sürgősen és minél hamarabb kompromisszumos módon rendezni kell. Nem csak az Európai Parlamentben kell erről megegyezni, hanem intézményközi szinten a bizottsággal, illetve a tanácssal is. És így juthatunk el az Európai Unióban az adózás egy új kultúrájához. Legalábbis ezt reméljük. Tehát köszönöm és gratulálok a biztos úrnak a kezdeményezésért, hiszen már eddig is történtek lépések. És szeretném őt felhívni arra, hogy ne hagyja fel, folytassa tovább a munkát. Az Európai Parlament álláspontja erőteljesen alakul, de szükségünk van arra is, hogy az Európai Bizottság határozottan eh, kiálljon, és eh, a tanács részéről is hitelességre van szükségünk. És eh, ennek kapcsán szeretném elmondani, hogy egyetértek Ferber kollégával. Csalódottak vagyunk az ECOFIN október 6-ai döntéseivel kapcsolatban, de nem csak az új folyamatok hatályba lépése miatt, hanem más okokból is. Az információ csere megállapodások kapcsán elfogadhatatlan az, hogy titokban hoztak létre ilyen megállapodásokat multinacionális cégekkel. És az Európai Bizottság nem tartotta szükségesnek, hogy megadja a tagállamoknak azokat a jogokat, amelyekre szüksége lenne. Az Európai Bizottság lehetne az az információs központ, ahova minden adat befut. Ugyanis mi történik jelenleg? Az államközi egyezményeket teljes mértékben figyelmen kívül hagyják, az Európai Unióban ma már ez a norma. Az Európai Bizottságban kellene a tagállamoknak eszmét cserélniük egymással. Az elmúlt öt évben az Európai Bizottság javaslatai irányították ezt a területet, és még most is számos olyan egyezmény van hatályban, amely lehetőséget kellene, hogy biztosítson az adóhatóságok számára, független attól, hogy mikor történtek az események. Végül pedig szeretnék rámutatni arra, hogy mindezek a határozatok, megállapodások értesítésre eh, kell, hogy kerüljenek. Ugyanis eh, bármilyen eh, előnyt is kap egy multinacionális cég az egyik tagállamban, az automatikusan kihat majd az adóalapra más tagállamokban is. Tehát az információ csere kötelezettség csökkentése, illetve az államközi információcsere szabályozása végül ahhoz vezet majd, hogy a határozat azt kockáztatja, hogy más tagállamok veszítenek az adóbevételeikből. Hogy összefoglaljam, az Európai Uniónak van egy menetrendje ezzel kapcsolatban. Az Európai Parlament jó hiszemben munkálkodik ezen, és a bizottságnak, illetve a tanácsnak is meg kell tennie a magáét, és kellő lojalitással kell megküzdenie ezzel a méltánytalan adózási helyzettel Európában. Így tudjuk csak visszanyerni az európai adófizetők bizalmát. Hiszen végső soron ők fizetik az adókat. És ez alapvető fontosságú a, a, a projekt szempontjából, amelyben mindannyian hiszünk. Elnök, köszönöm szépen nem csak távoli trópusi szigeteken csalnak adót, hanem az Európai Unió határain belül is. És mindennek a polgáraink fizetik meg az árát. Láthattuk, hogy a KKV-k és a közszféra ennek a vesztesé, ugyanis nem tudnak versenyezni a multinacionális cégek által kiharcolt alacsony adókkal. Az adózás és az adózás igazságossága rendkívül fontos az európai polgárok számára. Ahogy közeledünk a LuxLeaks első évfordulójához, a vita kulcsfontosságú kérdése az, hogy kinek kellene mit tudnia az adózásról. Mennyit tudunk? A válasz az, hogy sokkal kevesebbet tudunk, mint amennyi ahhoz kéne, hogy meg tudjuk nyugtatni a polgárokat afelől, hogy az adójuk megfelelő helyre kerül. Mind az adózási szakbizottság tagja, én is azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dokumentum van, amelyhez fontos lenne hozzáférnem, mégsem tudom őket elolvasni. A bizottság elnöke maga vett részt egy olyan rendszer kialakításában, amelyben a világ legerősebb cégei kaptak jelentős adókedvezményeket. A vészharangot megkongató bátor egyén nélkül erről semmit sem tudnánk ma sem de hol vannak azok, akik kiagyalták ezt az egészet, ők miért nem kapnak semmilyen büntetést? Itt az adóelkerülésben többen is bűnösök. Az első jele annak, hogy a bizottság komolyan gondolja ezt az ügyet, múlt héten érkezett, amikor a Fiat és a Starbucks ellen léptek fel, és követelték, hogy az elmaradt adókat szedjék be sokat kell még fejlődnünk ezen a területen, de gratulálok a biztos asszonynak, és arra ösztönözném őt, hogy mélyítse el a vizsgálódásait. Márciusban a bizottság egy adózási átláthatósági csomagot nyújtott be, és ma is erről vitatkozunk. A 2003-as megtakarítási irányelvet hát, módosítanánk, illetve egy szélesebb hatályú későbbi irányelvet. A probléma ezzel az, hogy ez az adóelkerülés további formája előtt nyithatja meg az utat. Az árnyék előadóimmal nagyon jó volt a, az együttműködésünk. Az adminisztratív együttműködésről szóló irányelv már az adóügyi határozatokra is kiterjed. Ez annyira fontos része volt a javaslatnak, hogy a tanács szokásaitól eltérően úgy haladt előre a döntéshozatalban, hogy nem kérdezte meg a parlamentet. Ez szintén kiábrándító volt számunkra. Ugyanakkor, hogy visszatérjek a legfontosabb mondani valomhoz, nem gondoljuk, hogy a parlament elég ambiciózus lett volna az elérhetővé tett információkat illetően. A zöldek részéről mi azt szeretnénk, hogy nem csak a tagállamokkal és a, bizottság, a bizottsággal, hanem a polgárokkal is osszák meg az adóügyi határozatokat. Úgy gondoljuk, hogy Európa polgárai ezt kívánják tőlünk. Ahogy a hozzászólásom elején is elmondtam, a LuxLeaks botrány valójában arról szólt, hogy közérdekű információk nem voltak hozzáférhetőek magas szintű politikusok és vállalati igazgatók tudták csupán, hogy mi történik ebben a titkos világban. Parlamenti képviselőként én sem tudtam semmit, és azok sem, akiket én képviselek. Ez az oka annak, hogy a parlament zöld frakciója semmivel nem fog megelégedni, csak azzal, hogyha az adóügyi információkat teljesen nyilvánosságra hozzák. Szükség van arra, hogy a képviselők a választópolgárok érdekében cselekedjenek, és csak ekkor hagynak majd fel a vállalati jogászok azzal, hogy az adóelkerülésnek szabjanak utakat a vállalatok számára. a Egy kékkártyás kérdés érkezett Gianno Ayuradito kollégától. Scott Kato asszony válaszol erre a kérdésre? Készen áll?

és tudom, hogy a bizottsághoz nem lehet kékkártyát intézni, de valójában őnekik vannak pontos számadataik. Nagyon nehéz erről pontos információt adni. Az adóügyi határozatok nyilvánosságra hozatala fog majd erre megoldást hozni, és gratulálok a biztos asszonynak azért, hogy megbecsült, hogy mennyi adót nem fizettek be a nagyvállalatok, de azt hiszem, hogy még további munkára lesz szükség az, hogy feltárjuk a kárpontos mértékét. Most pedig a bizottság következik, Moszkovicsi biztos úr parancsoljon. Köszönöm az szót, tisztelt elnök asszony! Hölgyeim és uraim, előadó urak és hölgyek. Az agresszív adótervezés nagy gond az Európai Uniónak, de az OCDE és az G20-ak keretén belül is. Az átláthatóság nagyon fontos az adóhatóságok és a tagállamok között. Ez fontos lépés, hogyha elvegyük a harcot eh, az agresszív adótervezéssel szemben, illetve az adó elkerüléssel szemben, és a múlt heti bizottsági döntés a luxemburgi eset kapcsán és a Starbucks vonatkozásában a holland eset kapcsán kiváló az együttműködés. Ma a tagállamoknak van manőverezési lehetőségük, az adó kérdésekben egy lépéssel előre járhatnak, és ami a kérés alapú információcserét illeti, ezt bizonyos ö, ö, cégek gyakorlatilag ki is használják. Gyakorlatilag vannak olyan állampolgárok, akik a válság során nagy ö, deficittel kellett, hogy szembenézzenek, de ez egyszerűen a jelenlegi helyzetben elfogadhatatlan. Úgyhogy 2015 márciusában ambiciózus javaslatot fogalmaztunk meg annak érdekében, hogy automatikus információcserét vezessünk be minden egész tagállam között. Feber úrnak gratulálni szeretnék a jelentése minőségért ezen javaslat kapcsán. Október 6-án a tagállamok kompromisszumra jutottak. Nagyon fontos a politikai együttműködés, megértés a tagállamok között, hogy az OECD PEPS ajánlását, amelyet aztán Limában a G20-ak elfogadtak, a nagyon fontos lépésnek tartom. Lemez úr, úr aki az adóügyi szakbizottság, speciális bizottság elnöke, rendkívül fontos munkát végzett, de az összes képviselő is, aki ezzel a kérdéssel foglalkozott, az ECOFIN tanácson ugyan a parlament nem volt jelen, nem képviseltette magát, de a parlament szelleme nagy mértékkel nyomott a ladba. Ami az Európai Uniót illeti, így Limában ambiciózus programot tudtunk az adóügyi átláthatóság érdekében felmutatni mögé húszakat illeti, az európai kezdeményezést globális vagy világ szerte alkalmazható tervé lehetne átalakítani. Ami a feltett kérdést illeti. Nyilván három dolgot vetett fel. Először is, hogy szeretnénk túlmenni a határokon átnyúló kérdéseken, hogy minden adó ügyi kérdést vegyünk, felvegyünk a programra. Aztán a sajnálatos át annak, hogy nem volt elég hosszú ez a folyamat, és aztán, hogy nem elég gyorsan kezdtük el alkalmazni ezt a szöveget. Nos, ami a bizottságot illeti, a bizottság az előtti javaslatban még messzebb ment, de, hölgyeim és uraim, nagyon jól tudják önök is, hogy hogyan működik a tanács. Nagyon összetett a helyzet. Egyhangú döntése van szükség, ami az adókérdéseket illeti. Mi nem csak, hogy egyhangúan döntöttünk, hanem nagyon gyorsan is léptünk, mert hét hónapra volt szükség a bizottság javaslat és az ECOFIN tanács jóváhagyása között és a bizottság egyetértett a kompromisszummal, mert úgy éreztük, hogy javaslataink nagy elvei gyakorlatilag megmaradtak ebben a szövegben. Beleértve az automatikus csere, a körű alkalmazási terület, az összes tagállam közötti információcsere. És még az is, ahogyan ezt alkalmazza a bizottság. De hát nyilván ezt mindig meg lehet kérdőjelezni. Tíz évről volt szó, szerintem jobb, mint öt, de hát ez még mindig jobb, mint a három, amit most javasoltak nekünk, ami azért már problémás. Aztán, ami a végrehajtást illeti, én azt szerettem volna, hogyha 2016-os év első negyedéve végén már végrehajtásra kerülne, de aztán a szövegek átvétele, megszavazása problémásnak bizonyult a tagállamoknál. Aztán végül is elfogadható kompromisszumot kötöttünk, és még nagyon fontos volt számomra és a bizottság számára, és a bizottság nevében biztosíthatom önöket, hogy másképp nem tudtunk volna jóvá hagyni másfajta megoldást, ami megkérdőjelezte volna a célok végrehajtását. Végül is kompromisszumos szöveg született, ez jó hír, azt hiszem a bizottság számára is, a közérdek számára is, és a parlament számára is. Ugyanis alapvetően fontos ez az irányelv szempontjából, a tagállamok elkötelezettségét illetően, és az Európai Parlamentet együtt ezt támogatjuk. Köszönet a segítségüknek. Ha csak a tagállamokkal lett volna eszmecsere, a bizottság bevonása nélkül, akkor valószínűleg nem lehetett volna olyan eredményt elérni, amilyet elértünk. Engedjenek meg néhány szót a két másik most vitatott jelentésről is. Svájccal május 25-én került aláírásra az információ cseréről szóló megalapodás, de ez történelmi jellegű és fontos megállapodás a svájci banktitok szempontjából. Jelentős előrelépés történt az adó elkerülés szempontjából, hiszen a cél az, hogy állampolgáraink számára megfelelő megoldást találjunk. Nagyon örülök, hogy Kofod előadó úr is egyetért ezzel, és kérem, hogy parlamentjük és szakbizottságuk is támogassa ezt a kezdeményezést. Javasoltuk azt is, hogy a megtakarítások adózásáról is történjen intézkedés, ami az információ cserék automatikus cseréjét illeti. Nem olyan régen, én is foglalkoztam ezzel a kérdéssel, hát sajnálhatjuk, hogy ilyen későn került az irányelv elfogadásra. Ez végül is olyan következtetés kell, hogy legyen számunkra, hogy határozottan és gyorsabban kell lépnünk ezen a területen. De végül is az új normák túllépnek ezen a területen, és nagyon örülök Scott Kato asszony jelentésének, köszönöm ő a munkáját, támogassuk ezt az irányelvet. Engedjen meg egy rövid megjegyzést. A szakbizottsági elnök úr és a bizottság elnöke Jean-Claude Juncker is elmondta, emlékeztetésképpen ebben a témában, amit gondolt. Nagyon fontos tehát, hogy megfelelően kell eljárnunk ezen a területen. A bizottság figyelembe veszi az intézkedések hatékonyságát ebben a témában, ami az információ csere automatikus jellegét illeti, amit az adminisztratív együttműködésről szóló irányelv ír elő, de nyilván a bizottság struktúrált dialógust kíván folytatni az Európai Parlamenttel annak érdekében, hogy késekedés nélkül tájékoztassa önöket minden jelentős lépésről. Összességében úgy gondolom, hogy ma jelentős lépésről van szó, újító jellegűről. Szeretnék emlékeztetni az átláthatóságra, egyrészt a technológiák fejlődése fontos, a parlament szerepe, a bizottság akarata, az a tény, hogy a tagállamok most már elkötelezték magukat, amellett, hogy lépnek, és meg vagyok győződve arról, hogy közös fellépéssel, az előadóval, a képviselők segítségével ez a forradalmi lépés bekövetkezik. A bizottság öt éves mandátuma során tovább lépünk, hatékony adózás terén is. Azt hiszem ez az Axis projekt újraindítása, ami az átláthatóság, a gazdasági hatékonyság érdekében született. Nagyon fontos terület ez, ezzel kapcsolatban is el tud, mondtam, volt már alkalmam elmondani azt, hogy itt is átláthatóságra van szükség. Fontos lépést tettünk meg ma ebbe az irányba, de nincs még vége a csatának. Köszönöm szépen, köszönöm. Schwab. Köszönöm szépen, Schwab úr, a következő hozzászólók. Elnök asszony, tisztes, tisztes biztos úr, kedves képviselőtársak! A mai vita témája nem csak Ferber úr jelentéséről szól, amit egyébként köszönünk és gratulálunk ez a kiváló anyaghoz, ami az automatikus információ cserét illeti az adózás területén, az Európai Unió és harmadik országok között. Ez egy nagyon komplex, összetett téma, és nagyon vigyázzunk kell, hogy az alap logikája ne az Európai Uniónak, a belső piacnak ne veszen a figyelmen kívül. Nagyon fontos, hogy a munkavállalók és a vállalkozások a saját piacukon maradhassanak. És arra is oda kell figyelnünk, biztos úr, hogy itt említett néhány példát az úgynevezett országonkénti jelentésről. Ez ne kerüljön vissza az 1993-as logikába, amikor is az egyes tagállami előírásokat sokkal komolyabban kellett venni a, a társaságoknak, mint az európai előírásoknak. Nagyon fontos, hogy a LuxLeaks esetben gyorsan kellett fellépni. A jelentés szerintem helyes irányba mutat, ami a feltételes adómegállapításokra vonatkozó mielőbbi információ cserére irányul. Az ilyen döntésekben el kell dönteni, hogy a tagállamok saját hatáskörükben dolgoz, döntsenek-e, és mindenféleképpen arra bátorítjuk, bátorítjuk, hogy ezt a folyamatot tovább vigye, és hogy az Európai Bíróság már megkezdte az eljárás, és nagyon fontos, hogy harmadik országokra is tekintettel legyünk ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Simon Péter úr, köszönöm szépen. A Starbucks és a fiatal szembeni múlt heti határozat vagy döntés egyfajta fordulópontot jelent, és oly sokat hallottunk erről, hogy a múltban illegitímen jártak el, de nem illegálisan. Az Európai Un- Bíróság egyértelműen döntött, hogy itt illegális magatartásról volt szó, államok és társaságok érintettségével egyaránt, és a, ez mindenféleképpen megköveteli, hogy az adózási eljárások átláthatóbbak legyenek és egyértelműbbek, az eddigi megközelítésen módosítani kell, viszont a bizottságban ennek teljesen aktívan és közvetlenül részt kell vennie a támogatás politika tekintetében is, mivel a bizottság végül is a szerződések őrzője, és tisztában kell lenni azzal is, hogy ezzel az intézkedéssel ne élesítsük tovább a helyzetet. És ugyanez felvethető az a, azzal kapcsolatosan is, hogy milyen visszahatása lesz mindennek. Ha megnézzük, hogy az adó megállapodások hogyan működtek, akkor most, ha ezt öt évre visszamenőleg cseréljük ki, akkor ennek a rövid határidő nem azt jelenti -e, hogy több fényt vetünk erre a helyzetre, és teljes körű cserét kellene előírni ami a korábbi intézkedéseket is illeti, vagy ö, megállapításokat. És ilyen átláthatóság, illetve információcsere nélkül nem tudunk kilábalni a jelenlegi helyzetből Európában, éppen ezért a támogatásunkról biztos úr támogatjuk. Olka, Köszönjük szépen. A következő hozzászóló Lunas úr. Köszönöm szépen, elnök asszony az adócsalás és az adóelkerülés megelőzése nagyon fontos ügyek ezek. Hiszen azt gondolom, hogy arról szeretnénk gondoskodni, hogy mindenki megfizesse azt, ami méltányos. Remek jelentések készültek most, amelyek lehetővé teszik, hogy hozzáigazítsuk a jogszabályainkat a nemzetközi sztenderdekhez, és megszabaduljunk néhány olyan jogszabálytól, amelyre már nincs többé szükségünk. De van néhány kérdésem, amelyet szeretnék feltenni. Az átláthatóságra és az információra cserére vonatkozó javaslatoknak eh, nagyon örültem. A pénzügyminiszterünk már eh, el is kezdte átadni ezt az információt más tagállamoknak. Az Európai eh, Bizottság jelentése ugyanakkor átkerült az Európai Parlamenthez, és itt valami félre siklott, ugyanis a parlament még több bürokráciát kíván most bevezetni. De ez pont az ellenkezője annak, amit szeretnénk. Természetesen az adóelkerülés elleni küzdelemben ott kell elköltenünk a pénzünket, ahol a leghatékonyabban tudjuk ezt megtenni, és ezt a megszavazott módosítók éppen hogy megakadályozzák miért kellene megosztani az összes határozatot? Miért nem lehet csak azokra koncentrálni, amelyeknek nemzetközi hatájuk van, amelyek több tagállamot fednek le? És azzal zárnám, hogy az Európai Tanács nagyon intelligens döntést hozott, hogy elfogadta ezeket a szabályokat. Köszönjük. Kaksi minuutti, olkaa hyvä. Jezek képviselő következik. Köszönöm. Először is nem próbálunk itt most beavatkozni a bizottság hatáskörébe, szeretném megismételni itt is azt, hogy azok az adóügyi határozatok, amelyek a nagyvállalatok adóelkerülését lehetővé teszik az Európai Unióban, azok illegálisak. Ez az ítélet erőteljes üzenetet küld nem csak azoknak a cégeknek, amelyek próbálják a nemzeti szabályok közti különbségeket és kiskapukat kihasználni, arra, hogy ne kelljen kifizetniük az adójukat, hanem azoknak a tagállamoknak is, amelyeknek szintén megvan a maguk része a tisztességes adózásból. Azt hiszem ez az ügy is ismét bizonyítja, hogy a bizottságnak központi szerepet kell adnunk az automatikus információ cserében. Így tud a bizottság gondoskodni arról, hogy minden megfeleljen az uniós jogszabályoknak. Nagyon remélem, hogy a tagállamok megtanulják a leckét ezekből az esetekből, és beleegyeznek abba, hogy a a bizottság hozzáférhessen a szükséges dokumentumokhoz, így alakulhat csak ki valódi egyenlő feltételrendszer mindenki számára. Úgy gondolom, hogy a itt elkészült jelentés jó irányba mutat, és helyes rendelkezéseket tartalmaz. Megértem, hogy egyesek azt szeretnék, hogyha minden határozat nyilvános lenne. Szerintem az a fontos, hogy a kulcsfontosságú adatok eljussanak a bizottsághoz. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak az elvégzett munkáért. Az eredmény szerintem egy nagyon jó jelentés, és viszonylag kevés módosító érkezett, amelyről szavaznunk kellene. És annak is nagyon örülök, hogy ez szembe megy azzal a jelenlegi trenddel, amikor gyakran külön szavazunk szinte minden veszőről. Köszönöm. Köszönjük szépen. A következő hozzászóló Marisa Matias. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az én hazámban a tőzsdére bevezetett cégek közül szinte az összes külföldön fizeti az adóját. Ez csak akkor történhet meg, hogyha a tőkeadóztatás egyes helyeken 0%-os. Ez a jelentés nem oldja meg az összes problémát, de legalább bizonyos méltányossági minimum feltételeket megszab, és tájékoztatja a polgárokat arról, hogy valójában mennyire súlyos ez a jelenség. Az automatikus információcsere az adóhatóságok között alapvető méltányossági kérdés. Ferber úr is elmondta, hogy a nagy cégek által kihasznált kiskapuk 50-70 milliárd eurós kárhoz vezetnek. De más problémák, mint például az adó megkerülés, illetve más problémákkal közösen már 160-190 milliárd euróról is beszélünk. Ez adócsalás, és mindez azt jelenti, hogy másoknak kell kifizetniük a számlát, sokszor éppen a dolgozóknak. Ezek a cégek nem fizetik ki az adóikat, és ez megnehezíti az államok számára, hogy olyan kérdésekkel foglalkozzanak, mint a szegénység elleni küzdelem, a gazdasági fejlődés és a társadalmi kirekesztés megszüntetése. Szükség van arra, hogy a lakosság hozzáférjenek elő információkhoz, és ezért támogattam én azokat a módosítókat, amelyek a demokratikus ellenőrzés irányába mutatnak, és Scott Cato asszony jelentését teljes mértékben támogatom. Köszönöm. Deputé Köszönöm szépen. Zsóli asszony következik, parancsoljon képviselő asszony. Köszönöm, tisztelt elnök asszony a szót. Kedves elnök asszony, kollégák, Moszkovicsi biztos úr. Az Európai Parlament elvégzi munkáját 2009 óta, ambiciózus jelentéseket szavaz meg az adóelkerülés és az adó optimalizáció témájában. A parlament, amikor tudja, felgyorsítja ezt az eljárást, hogy ne fogja vissza a kezdeményezéseket a jobb jogalkotásban. De vannak botrányok, és tudjuk nagyon jól, hogy a kezdeményezőkre sokszor nagy nyomás nehezedik. Ami nem elfogadható, az az, hogy a parlamentet akadályozzák munkája elvégzésében amikor országonként átláthatóságot akar a nagyvállalatok számára. A tagállamok és ön, Moszkovicsi úr, ne hagyják a vitát kicsúszni a kezük közéből, kezük közül amikor meg kell érteni azt, hogy évek során ki nem hagyta a jog érvényesülését, és a demokratikus ellenőrzést gátolták. Nem elegendőek az udvarias levelek. Az igazságos adózásért folytatott harc a demokrácia harca. Jó lenne, ha az Európai Bizottság most már felvenni a harcot ennek síkján. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Czernini képviselő következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, azt hiszem a Luxix botrány végül is egy olyan rendszer megváltoztatása miatt tört ki, ami egyáltalán nem volt már hatékony. Minden előnyt a nagy multinacionális cégek akarnak élvezni, hiszen az adó elkerülést ők végzik ebben az abszolút helyzetben nem kielégítő a jelenlegi helyzet. Még rosszabb megoldás született a hónap elején a tanácsban. Szükség lenne megoldásokra. A tagállamok korlátozni akarják az, az automatikus információcserét a határokon átnyúló ügyletek esetében, hogy elfelejtsünk mindent, ami a múltban történt nem igazán érdekük a megoldás. A multinacionális cégeknek nyilván jobb ez a helyzet, és mindig csak az állampolgároké lesz a rosszabb helyzet. Köszönöm szépen. Kapelasszony, köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr. A versenyjogi biztos múlt héten a tisztességes adóverseny tekintetében egyértelműen nyilatkozott, és azt mondta, hogy az első néhány eset a LuxLeaks botrány kapcsán a Fiat és a Starbucks esetében indokolatlan támogatásról volt szó több ezer megállapodások, adómegállapodás tekintetében születtek külön megállapodások, és alacsonyabb kulcs mellett adóztak, ami komoly zavarokat okozott egész Európában. Ezek a kivételek, ezeket mi indokolta? Az Európai Parlament egy tanulmányt készítetett, miszerint az EU-ban minden évben 190 millió euró összegben történnek adó visszaélések, csalások, és ez gyakorlatilag az össztársasági adóbevétel 50, 5%-ának kiesését jelenti. Tehát itt egy többoldalú stratégiára van szükség, mert ugyanakkor viszont a KKV-k az adóbevételek kb. 30%-át adják a nagyobbak pedig kevesebbet. Úgyhogy ez a jelenlegi helyzet. Markus Ferber jelentése azért fontos, mert ez az egyik első konkrét lépés az automatikus információcsere irányában, az adó megalapítások, illetve az árképzési megalapodások tekintetében, és ez szolgálja az adózás átláthatóságát, illetve méltányosságát. Ezen kívül további intézkedésekre is szükség van, az országonkénti jelentésre és hasonlókra. A társasági adó eh, alap eh, közös megállapítására, ezen kívül különböző preferencia szabályozásokra is, és ezáltal a eh, magatartási kódex is felértékelődhet. Köszönöm szépen. Maletics asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is köszönetet mondani minden jelentéstevőnek, aki közreműködött ebben a nagyon fontos jelentésben. Az Európai Parlament ezzel egy jelzést ad, hogy mennyire nagy jelentőséget tulajdonítunk az átláthatóságnak, a tisztes adófizetésnek az EU szintjén. és nyilván ott kell adózni, ahol a gazdasági tevékenységre sor kerül. Az adó megkerülést fel akarjuk számolni, stabil és kiszámítható adórendszerekre van szükség, amelyek eléggé egyszerűek és átláthatók az adóalanyok számára is, és a megtakarítási adókra vonatkozó irányelv megszüntetéséről is szó van, ugyanis a megtakarítók, akik az egyik országban szereznek bevételt, miközben a megtakarításuk egy másik tagállamban van. Átlátható, tisztességes adórendszere van szükség, és ehhez fontos a megfelelő információcsere és együttműködés, az egyes tagállamok között, annak érdekében, hogy az adócsalást és az adó megkerülést meg tudjuk akadályozni. A jogi rend keretében jelenleg az OECD normákat alkalmazzuk, az új jogszabály hatája azonban ennél szélesebb körű, illetve a korábbi irányelvhez képest is szélesebb körű, Fontos, hogy az információk ne tűnjenek el, ne vesszenek el, és hogy minden tagállam rendelkezzen a megfelelő információval, tehát én kérem, hogy a biztos úr ezeket mind vegye figyelembe. Köszönöm szépen. Bayet úr. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! most is, mint gyakorta, az aktualitás eljut hozzánk, és hallottuk a tapasztalatokat ebben a témában is. A Fiattal, a Starbucks-szal, Luxemburgban, Hollandiában mi történt. Úgyhogy nem csak, hogy immorális, hanem illegális kérdésről is van szó. És hogyha ezt a szöveget 2011-ben vagy 2012-ben szavaztuk volna meg, semmi sem engedhette volna meg ezeket az adó kikerüléseket azon szövegek alapján, amelyeket most szavazunk meg. Az Európai Tanács még mindig nem értette meg, tehát, hogy mekkora kihívás. Úgy gondolom, hogy az októberi, október 6-ai döntésnél sokkal ambíciózusabb ez a szöveg. Szeretnék gratulálni Markus Ferbernek és az összes árnyékjelentés készítőnek. Nagyon fontos kompromisszum ez. Hallottuk tehát a fontos pontokat, ott a hatály. Minden multiról szó van, legyenek nemzeti vagy nemzetközi területek. Kérdés az tehát, kit akarunk védeni? Kettő. A szabályok csak akkor hatékonyak, hogyha vannak szankciók is, és a parlament ezt kéri, hogy legyenek szankciók, és hogyha a tagállamok nem akarják, nem akarják betartani a szabályokat, az nem megfelelő lépés. Három. Meg kell erősíteni a bizottság, az Európai Bizottság szerepét, hiszen egyetlen egy mm, rendszer nem működik akkor, hogyha valaki értékeli is, és annak egyik része. Aztán a túlkapások elleni harc. Nyilván nagyobb átláthatóságra van szükség, de valódi átláthatóságra van szükség, nem csak ilyen kozmetikázótra, mert hát tudjuk, hogy az információ egyébként elvész. Egyértelmű, hozzáférhető, érthető információra van szükség, nem olyanra, amit csak a szakértők értenek. Végül pedig minden olyan cég vonatkozásában, amelyek több területen, több országban is tevékenykednek, egy azonosító lesz, így könnyebb ö, csökkenteni az adminisztratív terheket. Biztos úr, reméljük, hogy támogatja ezt a javaslatot. Végül is, ha ez így megy tovább, egész Európa lesz a vesztes ennek, és ez nem mehet így tovább. Köszönöm. Lükke, Lükke kollega kap szót. Elnök asszony, itt a vitában a méltányosság, az adórendszer igazságossága a fő téma, ami a teljesítménnyel arányos, és a közpénzekről. A LuxLeaks dokumentumokból, illetve az Európai Bizottság vizsgálódásaiból is tudjuk, legalábbis ami nyilvánosságra került, ez a jogszerűség komolyan sérült az említett esetekben, a Fiat és a Starbucks esetében, de még további esetek várhatók és ezt egyáltalán nem értjük, hogy a tanács úgy döntött, hogy a határokon átnyúló tranzakciókra vonatkozó adómegállapításokat a bizottság ne hozza nyilvánosságra. A versenyjog tekintetében is ez egy kötelezettség, hogy az illegális támogatásokat megengedjük. Erről támoga- tájékoztatni kell az érintetteket. Itt eh, tehát eh, az Európai Unió kompetenciájára van szükség, a bizottság kompetenciájára, hogy eh, a versenyjog sértését megakadályozza, illetve hogy az eredeti állapot visszaállítsa. Köszönöm. Tajrer úr a következő. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! A LuxLeaks eseteket vizsgáló külön bizottság megállapította, hogy a tagállamok és egy sor társaság adó elkerülési gyakorlatot folytattak több milliárd eurós értékben, ami a versenyre is negatív hatással volt, különösen a KKV-k tekintetében akik nem tudtak élni bizonyos támogatási modellekkel, és legalább 20-25%-kal emelték a költségeiket. Tehát ehhez átfogó intézkedésekre van szükség, hogy ezt megakadályozzuk. Az információcsere, az automatikus infra, információcsere egy ilyen előfeltétel, de nem elegendő. A svájci esetben is látjuk, hogy a kantonok közötti információcsere az 50-es évek óta működik, a kantonok között tehát automatikus az információcsere, és ehhez viszont nincs feltétlenül szükség egy közös adó alapra. Szeretnénk felszólítani a bizottságot, hogy a jelenleg az asztalon lévő javaslatot dolgozát, ugyanis ez jelenleg annyira lyukas, mint egy ementális sajt, és ezen változtatni kell en français donc euh, juncker először is franciául mondanám a luxemburgi kormány minisztere olyan megállapodásokat kötött amelyek gyakorlatilag azt jelentették, hogy meglopták más tagállamok adófizetőit. Ez a kormány tolvaj, elnézést, hogy ezt kell mondanom, de én bennük nem bízom. Az adóügyi botrányok után úgy tűnt, hogy az európai intézmények hajlandóak az adócsalással és az adóelkerüléssel foglalkozni. De az is lehet, hogy mindezek a javaslatok csak kirakatnak jók, és valójában nem lesz semmi hatásuk. Számos olyan kiskaput tartalmaz ez a megállapodás, ami lehetővé teszi, hogy valójában ne hajtsák végre. Az Egyesült Királyság, Hollandia vagy Luxemburg megtagadta a viselkedési kódex munkacsoporthoz való hozzáférést. kénytelenek vagyunk elgondolkodni azon, hogy van-e itt valóban politikai akarat arra, hogy ezt a témát megoldjuk, mi továbbra is figyelni fogjuk az események alakulását. Egy kék kártyát kapna, hogyha elfogadja ezt. Készen áll? Rendben. Akkor parancsoljon Eldridge kolléga. Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Nagy érdeklődéssel hallgattam az ön hozzászólását, különösen az első részt. Egyetért tehát ön velem abban, hogyha ön így gondol Juncker úrra és a bizottságra, akkor bármit, amit ő tesz, nagy gyanakvással kellene kezelnünk, és bármit is tesznek ők ebben a házban, itt bizottságként, azt nekünk mindig fenntartással kellene kezelnünk. Egyetért ön ezzel? Sajnos a kérdés elejét nem értettem, de ezzel együtt azt gondolom, hogy ezek a botrányok nem csak a bizottság elnökét érintik, hanem az eurócsoport elnökét is. És benne vannak a legfontosabb szereplők, hiszen mindannyian támogatták, hogy a kormányaik részt vegyenek ezekben a gyakorlatokban éveken át. Kedveztek a multinacionális cégeknek, jelentős adókedvezményeket adtak nekik, ez pedig aláássa az Európai Unió hitelességét, valamint az egész gazdasági rendszer hitelességét is. A nagy multinacionális cégek magánérdekei rendszer szinten eltapossák a politikai hatalmat. Azt gondolom, hogy itt valójában erről van szó. A következő hozzászólónk Óflin úr. Legyünk itt világosak, az unió létezése az, amely lehetővé tette, hogy a multinacionális cégek megszabaduljanak az adóterhek alól. Az Európai Uniós szabályok értelmében bármelyik e-, uniós tagállamban fizethették az adóikat, ők dönthettek erről, ahelyett, hogy a gazdasági tevékenységük szerinti helyen kellett volna adózniuk. És ez járul hozzá ahhoz, hogy olyan államok, mint Luxemburg saját magukat gazdagítsák, és lehetőséget adjanak a nagyvállalatoknak arra, hogy ne fizessék a tisztességes, méltányos terheket azokban az államokban, ahol a gazdasági tevékenységük valójában zajlik. Tehát mindig, amikor arról beszélünk, hogy több Európa és több hatalom kell a bizottságnak, ehelyett inkább az kellene, hogy a tagállamok visszavehessék a teljes szuverenitást az adózási és a gazdasági kérdések fölött a saját országukban. Köszönöm. Kiitoksia ja seuraavana edustaja. Köszönöm. Niedermayer kollega következik. Köszönöm szépen, üdvözlöm ezt a jelentést, ami az automatikus információcseréről szól, ez jelentős lépés az adózás terén. A TimeWebs kezdeményezés része, aminek hatékonyabb, felrebb és jobb adózás kell, hogy az eredménye legyen. Bár a parlamentnek csak konzultatív a szerepe, de remélem, hogy a tanács meghallgatja a véleményét, hiszen a cél az, hogy a helyzeten javítson és szakértelmet, véleményt biztosítson ezzel a témában. Remélem, hogy a tanács olyan döntést hoz, amely jó lesz az európai állampolgárok és Európa jövője szempontjából. Végül pedig nem szabad arra gondolni, hogy a több az mindig jobb. A legkiterjedtebb szabályozás és döntés helyett a legjobb, leghatékonyabbra kell törekednünk. Úgyhogy nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a több nem mindig jobb, nem csak más területeken, hanem az adó elkerülés elleni harcban is. Köszönöm szépen. Kiitos. Nu vill jag ge ordet till Köszönöm szépen. John, Tack, fru talman. Ludvigson képviselő következik. Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon jó dolog, hogy az automata információ cserével kapcsolatban globális normákat állapítottak meg. Az is, hogy az EU-ban jövő évben be is vezetik ezt az új normát, ami rendkívül fontos eszköz az adó elkerülés, az agresszív adótervezéssel szemben. Teljesen logikus, hogy a megtakarításokra vonatkozó irányelv keretein belül ö, fogjuk ezt felhasználni, mert a kettős alkalmazás nem volna jó megoldás ebben az esetben. Nem eredményezne többletinformációt, de ami a bürokráciát, az átvedéseket illeti, nyilván nagyobb költséget jelentene. Az elkövetkezendő két-három év során rendkívül fontos, hogy az Európai Bizottság aktívan, átláthatóan lépjen fel, hogy az új normákra át tudjon térni. Ez nem csak az EU tagállamok vonatkozásában fontos, hanem az öt olyan nem EU tagállam vonatkozásában is, akiknek az új globális normára kell átállniuk. A bizottságnak szorosan együtt kell velük működni, és folyamatos információt biztosítani a különböző problémák megoldására. Itt nem csak a tanácson belül szűk körben való munkát kell értelmezni, hanem a közvélemény bevonására is szükség van. A lehető leggyorsabban kell intézkedni. Az automatikus információcsere nagy lehetőség, meg kell ezt ragadnunk, mégpedig a lehető legjobb módon. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ruhonen Lerner képviselő a következő parancsoljon. kansalaisilla ja yrityksillä on ollut tapana... A tisztességes állampolgárok és vállalatok úgy tűnik, hogy a saját képességeinek megfelelően adóznak, betartják a szabályokat. A LuxLeaks esetek azonban azt mutatják, hogy nem mindenki e szerint jár el. És hogyha ez a gyakorlat tovább folytatódik, akkor a tagállamok számára változatlan óriási adóbevétel kiesés jelentkezik, és ehhez hitelt kell felvenniük, hogy az alapvető szolgáltatásokat finanszírozni tudják. A hatóságok hozzá kell tudni férjenek az alapvető információkhoz már a tekintetben, hogy ki mit fizet, mennyi adót fizet, és az, a jelenlegi helyzet meglehetősen aggályos. Az állampolgárokat is foglalkoztatja ez a kérdés. Finországban például változatlanul elég tisztességtelen verseny folyik, ugyanis a portugálok megpróbálják oda csábítani a nyugdíjasokat, ahol viszont nincs adóterhők, emellett a meleget és a fényt élvezhetik szemben a sötét téli napokhoz. Úgyhogy az ilyenfajta magatartás meglehetősen aggasztó és veszélyes, és ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell, az ilyen tisztességtelen gyakorlattal. Gulár képviselő. Merci, madame. Köszönöm a szót, elnök asszony. Üdvözlöm, biztos úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Bár a tanács nincs jelen. Nagyon fontos, hogy ön itt van, és a továbbiakban is nyomást gyakoroljon a tagállamokra is. De ne legyenek illúzióink. Ha az európai adókonkurenciába rendet akarunk tenni, ez olyan terület, ami az állampolgárok számára fontos miután a Luxemburg és egyéb tagállami helyzetekről értesültünk, e, elveszítettük a bizalmat. Úgyhogy nagyon, üdv, nagyon is üdvözlendő ez a szöveg az információ cseréről. Van egy másik ok is, mivel a szegénység elleni harc egyik elnöke vagyok. El kell mondanom, hogy ennek egyik legjobb módja a jobb elosztás de hogyha nem tudjuk megoldani ezt adó szempontból, akkor nem tudjuk felvenni a harcot sem az egyenlőtlenség ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Demánci úr a következő hozzászóló. Elnök asszony, a spontán információcsere adóügyben már 38 éve nem működik. Egészen addig nem ébredt ennek fontosságára rá a bizottság, amíg a szennyes nyilvánosságra nem került a LuxLeaks kapcsán. A központi adó információk nem lehetnek a hatóságok magánügyei, ezeket nyilvánosságra és hozzáférhetővé kell tenni, és a pénzügyminisztereknek is tisztában kell lenniük, hogy meg kell szüntetni ezt az adó bazárt, és a multinacionális társaságok, vállalatok változatlanul nem teszik hozzáférhetővé az ő esetükben a dokumentumokat. Úgyhogy a parlament részéről ez a jelentés ugyan kis lépés, de minden esetre egy őszinte lépés. Éppen ezért a frakciónk mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez az adókartel megszűnjön Európában. Köszönöm szépen. Stolian képviselő. Ez a jelentés egy nagyon fontos és lényegi lépés abba az irányba, hogy a multinacionális vállalatok esetében megakadályozzuk, és véget vessünk az adó megkerülésnek, és ez szolgálja a tagállamok közötti információcsere, hogy beavatkozzunk, ha egy másik tagállam olyan árképzési megállapodást köt, ami egy más tagállam adó jogszabályait sérti. Az elmúlt évek során az Európai Parlament már gyakran követelt ilyen intézkedéseket, azonban valami kevés történt. Először egy nemzetközi botrányt kellett megvárni, hogy bármi is történjen ezen a téren. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kárász képviselő következik, Parancsol. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, én köszönöm a jelentéstevő munkáját. Ferber úr egy kiváló jelentés készített, kiváló követelményeket fogalmaz meg, és a vita mindenféleképpen egyértelművé kell tegye az állampolgárok számára, hogy itt illegális adó megállapítások születnek egyrésztről, másrészt viszont a LuxLeaks kapcsán adó privilégiumokról beszélünk, harmadsorban pedig egy átláthatóbb, tisztességesebb adópolitikáról, adórendszerről beszélünk itt a parlamentben. Ugyanakkor viszont a tagállamok vonakodnak bármiféle nyilvánosságtól, ami az adóinformációkat illeti. Nagyobb átláthatóságra, egy szélesebb körű nyilvánosságra van szükség, szükség van az országokra vonatkozó országokénti jelentésekre ahhoz, hogy ezek az adómegalapítások láthatók legyenek, és ezáltal egy tisztességesebb, átláthatóbb gazdaságot biztosíthatunk az Unióban. Van Kendendele képviselő úr következik, parancsoljon. Dank u wel, meneer de voorzitter, meneer de commissaris. Het Europees Parlement. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr! Az Európai Parlamentnek talán hivatalosan nincs joga döntést hozni, de mi nagyon örülnénk, hogyha egy hatékony csere mechanizmus valósulna meg. És mi is úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak muszáj központi szerepet adni ebben a folyamatban, csak így tudjuk elkerülni a további adózási botrányokat. A tagállamok próbálják megvédeni az adóügyi határozataikat, ugyanis félnek attól, hogy a közvetett támogatásokra fény derül. Az egységes piac tehát csak akkor tudhat virágozni, hogyha a tagállamok nem torzíthatják el a piacot illegális támogatásokkal. Ezért kell a bizottságnak tovább dolgoznia a hagyományos állami támogatásokon. Tehát miért kell rögtön ekkorát változtatni? A nemzeti szuverenitások megóvása végül ahhoz fog vezetni, hogy a multinacionális cégek kiátszák egymás ellen a tagállamokat, és a végén ők lesznek elégedettek, a polgárok pedig szomorúak. Köszönöm szépen, a spontán felszólalások következnek. Az első hozzászóló Tom képviselő parancsoljon egy percben kap Itt van? képviselő úr nincs, akkor Kaputó képviselő következik. Köszönöm a szót. Már többször említettük, hogy átláthatóságra van szükség, ami a megtakarításokat is illeti, minden egyes gazdasági reform vonatkozásában. Ezért támogatjuk az információcserét, ez hasznos lehet a határokon átnyúló határ, adó elkerülés vonatkozásában. Szükség van tehát az együttműködésre a tagállamok részéről, ami még egyelőre nem föltétlenül így van fontos pedig ez az állampolgárok vonatkozásában. Az információcsere még nem elég mértékű, káros az adóelkerülés, úgyhogy megoldást kell találni. Nyilván visszamenőleg is szükség van az előző tíz évre vonatkozó szabályokra, hogy nagyobb legyen az átláthatóság, és hogy visszaállítsuk a adó kérdésekben is hogy megfelelő adminisztratív együttműködés is legyen a tagállamok között. Köszönöm szépen. Tong képviselő. Hvala lepa za besedo. Evropska komisija bi morala, Evropska unija bi morala prevzeti vodilno vlogo pri razpravah na svetovni ravni o boju proti davčnim goljufijam danes si države članice izmenjujejo zelo malo podatkov o davčnih odločbah pogosto niso niti obveščene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 Micro, micro. Mikrofont kérjük a hozzászólónak. Nagyon köszönöm a szót, tisztelt elnök úr. Az adóelkerülés, az adócsalás az eurózóna gazdasági problémája. A bajnokai pedig a nagy multicégek, amelyek a köztük létező megállapodás segítségével nagyon sok adót elkerülnek. Adódömping és olyan gyakorlat létezik, amely a multiknak ajándék. Például Görögország esetében nagyon sok előnyt élveztek. Ott volt a LuxLex, Rix, de volt még egy csomó más eset is. Dijsselbloem úr pedig csak a görög népet akarja támadni. Moszkovicsi úr a bizottság részéről kellene, hogy fellépjen, azon lista nyilvánosságra hozatala érdekében, akiknek Svájcban van betétje. Köszönöm a szót. A kérdés az, hogy az európai állampolgárok vagy a multicégek érdekeit védjük. Úgy látjuk, hogy bizonyos tagállamok egoistán viselkednek, és ez nem jó az állampolgárok számára. Ezért úgy gondolom, hogy ezek a javaslatok pozitívak, és az automatikus információcsere az Európai Unión belül az adó területén olyas valami, amihez ragaszkodnunk kell. Ugyanis meg kell védenünk az Európai Uniót és állampolgárainkat. Hiszem azt is, hogy még egy lépést kell előre tennünk. Megvan a nagypiacunk, a közös valutánk, bár nem minden EU ország alkalmazza, a többség azonban igen. A kérdés a következő. A közös pénz, közös adórendszer nélkül élhet-e? Szólt, Soltész képviselő parancsoljon. Predsedujoči, hvala za besedo. Torej, število davčnih utaj in gulfi v zadnjih letih narašča in ima res... Minden adó megkerülés és adócsalás minden szempontból egyre inkább elszaporodik, és ez összefügg az egyes tagállamok eltérő adórendszerével, és több millió euró esik ki az adóbevételek kapcsán. Éppen ezért bizonyos projekteket nem lehet finanszírozni. Több száz ilyen esetet feltártak, és megállapítottuk, hogy a tagállamok nem megfelelően tájékozódnak a határokon átnyúló tranzakciókkal összefüggő adómegállapításokról, amennyiben azok más tagállamt is ért, érintenek. Az adórendszerek eltérőek, és ezekből fakadhatnak a botrányok. Nagyobb átláthatóságra van szükség, az állampolgárok javára is ehhez egy nyilvános adattára van szükség, amiben szerepelnek ezek az adómegállapítások. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. A piacon az a hagyomány, hogy miközben mi beszélünk az adócsalás és az adóelkerülés elleni küzdelem jogszabályi kereteiről, próbálunk addig a piac keres és talál olyan módokat, amelyekkel megkerülheti ezeket a szabályokat az automatikus információ cserében vajon milyen határidőre lenne ahhoz szükség, hogy még időben kötelező erejűvé váljon ez az információcsere az Unióban? És akkor mindenről számot kéne adni az ingatlanokról, a javakról, a cégekről? Vannak itt a, a Lagarde lista, a Franciani lista, és mindezek miatt kialakult egy bizalmatlanság az európaiakban. Nincsenek meggyőződve arról, hogy mi képesek vagyunk legyőzni az adócsalást. 2015. május 27-én az Európai Unió és Svájc megállapodott az automatikus információcseréről, ami javítaná a vállalati adózási morát. Svájc egy nagyon fontos szereplő, és nagyon sokat segíthet nekünk abban, hogy az adócsalást és az adóelkerülést visszaszorítsuk. Az Európai Unió és Svájc között 2018-tól már át fogják adni egymásnak az adatokat, és így lehet majd fellépni azok, azok ellen az esetek ellen, amikor az adófizető jövedelmeket szeretne elrejteni az adóhatóság elől. Az adóhatóság, illetve e, Svájc egymással fognak kommunikálni, hogy meghatározzák e, az adófizető e, kötelezettségeit, és értelmezzék az adóügyi jogszabályokat határokon átnyúló helyzetekben. Remélem, hogy ez csökkenti majd az adóelkerülést, és elejét veszi a fölösleges vizsgálatoknak. Köszönöm. Most pedig azonnal megadom a szót Moszkovicsi ö, biztos úrnak. Köszönöm, elnök úr, a szót. Hölgyeim és uraim, Egyenek meg talán néhány politikai jellegű megjegyzést és pontosítást. Először is tökéletesen egyet, egyetértek azzal, amit mindannyian megfogalmaztak, főleg asszony, hogy rendkívül fontos kérdés a bizalom kérdése, hiszen állampolgáraink valóban tartanak a nyilvános beszédektől, és persze ott van az az érzés is, hogy igazságot kell szolgáltatni. Ugye ezt éreztük főleg a válság során, a multinacionális cégek vonatkozásában, mert kihasználták az adóhézagokat az egyes tagállamokban, hogy nagyon kevés, vagy egyáltalán semmi adót ne fizessenek. Mi pedig együtt kell, hogy fellépjünk, hogy visszanyerjük a bizalmat. Hozzáteszem, hogy itt az egyenlőtlenségek csökkentéséről is szó van, illetve azt is el kellene mondanunk, hogy nagyon nehéz számszerűsíteni az adó elkerülést, nagyon sok adat ismeretlen ezen a téren. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez sem elhanyagolható tényező. Az államháztartásnak valóban szüksége van ezekre az összegekre. Az Európai Uniónak az eurózónában, de nem csak itt fel kell venni a harcot ez ellen. A bizottság már a kezdetek kezdetén az adó területén az igazságoságot az egyik prioritásának tekintette és bár nem mindenki van jelen már, aki hozzászólt, úgy gondolom, hogy a demokratikus kritika teljesen legitim, de ugyanakkor vigyáznunk kell, hogy ne legyünk populisták, és ne bélyegezzünk meg senkit. Szükségünk van intézményekre, nem elégedhetünk meg az anti-elit, az elit ellenes megjegyzésekkel, és a bizottságnak tényleg határozottan, jó hiszeműen kell fellépnie. Én nyilván azért vagyok itt, mert teljes mértékben bízom Juncker elnök úrban, és kéz a kézben együtt működöm Margaret Vestager kollégámmal, és ez így is lesz a jövőben. Zsuli asszony, örömmel látom Önt itt, gyakorta közvetlenül is eszmét cserélünk, de nem szabad összekeverni a, az adóelkerülés elleni harcot a bizottság elleni harccal. Biztos vagyok benne, hogy a bizottságnak és az Európai Parlamentnek válvetve kell együttműködnie, és együtt felvenni a harcot ez ellen a jelenség ellen. Hiszen megállapodás született az adóügyi szakbizottság és a biztos között, 89 dokumentumot biztosítottunk a képviselők számára, úgyhogy teljes mértékben átlátható ez az eljárás. A tagállamoknak is szükség van a bizalomra. Aztán engedjenek meg néhány szót a tagállamokról. Hallottam, hogy kritizálták őket is, és én magam is azt mondtam felberúlnak, milyen mértékben egyetértek azok aggályokkal, a sajnálatos megjegyzésekkel, amelyeket megfogalmazott. És én is szerettem volna, hogy a bizottság tovább lépjen egyes területeken, erre visszatérek majd. De hát a tagállamok léteznek, és úgy gondolom, hogy ez a megállapodás, ez a kompromisszum, ami még egyszer mondom jó minőségű, jelentős jelzés, abból a szempontból, hogy a tagállamok is készek elkötelezni magukat ezen célkitűzések mellett. Ennek nagyon örülök. Most már kezd egy kis tapasztalatom összegyűlni az itteni munkából, és 92 óta, amióta dolgozom, soha nem tapasztaltam még olyat, hogy 7 hónap alatt egy ilyen adóról szóló szöveget elfogadjanak, mégpedig ilyen minőségben. Önök képviselő asszonyok és urak, amit önök tesznek, és amit a bizottság is tesz, bizony változtat dolgokon. Értem a kritikát, nekem is vannak sajnálatos megjegyzéseim, de úgy gondolom, hogy a mai nap jelentős lépés, és azt hiszem, hogy azt is jeleznünk kell, hogyha jó irányba haladunk, és kérem jelezzék ezt is, de úgy gondolom, hogy végül is sikernek kell elkönyvelnünk ezt az eredményt. Köszönet a parlamentnek a támogatásért abban a harcban, amit az adóelkerülés ellen folytatunk. Reméljük ezeket az intézkedéseket senki sem fogja majd tudni kikerülni. Engedjenek meg néhány részletesebb megjegyzést az egyes képviselők által megfogalmazott kérdésekről. Először is, ami a hatályt illeti. Szerintem ez most nem a legfontosabb Féber úr jelentését illetően. Az előadó úgy gondolja, hogy minden területet le kellene, hogy fedjen ez, nem csak a határokon átnyúló intézkedéseket. Igaz, hogy a bizottság maga javasolta, hogy a hatályt korlátozzuk, A tanácsi kompromisszumos szöveg is ezeket a határokon átnyúló területeket célozza meg. Mégpedig azért, mert a nem határokon átnyúló területekre való kiterjesztés jelentősen megnövelte volna a, az adminisztratív terheket, és az adóhatóságok nem feltétlenül tudtak volna a legfőbb kérdésekre koncentrálni. Egyébként a szerződések által biztosított jogalap alapján jártunk el, és ha ennek megfelelően más területekre is kiterjedhetünk, volna, nyilván feltehető ez a kérdés is. Én nem hiszem, hölgyeim és uraim, hogy már véget ért ez a történet, és úgy gondolom, hogy továbbra is foglalkozni kell ezzel, majd a továbbiakban, megvizsgálva azt, hogy a megfelelő jogalapnak megfelelően tovább lehet-e majd lépni. Ami a visszamenőleges kérdést illeti, ez is egy fontos megjegyzése volt Felber úrnak, a tanácsi kompromisszumos szöveg értelmében 5 évre van lehetőség. Ez rövidebb, mint a bizottság által javasolt 10 év. Azonban felhívnám a figyelmüket egy fontos dologra, nyilván önök is tudják ezt, hogy ez végül is nagyobb hatály és terület ...2014. január 1 -e és 2016. december 31-e között időszakról is van szó. Gyakorlatilag megfelelő forgalomra vonatkoztatva az egyes cégek esetében. Tehát az érveinket végül is figyelembe vették, és úgy gondolom, hogy végül is az öt éves időszak és a KKV-k mentessége, szélesebb hatály olyan kompromisszumot tett lehetővé, ami végül is szilárd, és a bizottság erre alapozta a kompromisszumot. Bayer úr az azonosító számra kérdezett rá nem zárjuk ki azt, hogy európai szintű használatra is jó lesz ez az azonosító szám, mert ma még ilyen nem létezik. Ez azonban szakmai jellegű kérdés, de ugyanakkor politikai jellegű is. 2012 óta foglalkozik a bizottság ezzel a témával. Olyan lehetőség ez, ami fontos, szerintem, de Az információ csere be kell, hogy induljon, még mielőtt ez az azonosító szám megszületik. Aztán szankciók. Többen is felvetették ezt a kérdést. Amikor a TAX bizottság előtt először meghallgattak, már akkor is felvetődött ez a kérdés. Tehát a bizottság olyan mechanizmust választott, amely a multinacionális cégek viselkedését célozza meg. És én arra ö, szavaznék, hogy ez nyerő lesz, mint választás. Meg vagyok győződve arról, hogy azok, ha megszabadulunk azoktól, akik nem megfelelően járnak el, És végül is nem a tiltást választottuk, hanem az átláthatóságot. Azonban garantálom önöknek, hogy ezt a harcot foggal, körömmel végigviszem, hiszen átláthatóságnak lennie kell, és be kell indítani valahol ezeket a folyamatokat. Végül is ezért kell összefognunk Vergelet Vesztegel kollégámmal. A bizonyítéka annak, hogy lehet egy ilyen mechanizmus az, hogy az új irányelvvel szilárdabb alapokra helyezkedhetünk, és amit a bizottsági javaslat alapján a tanács jóváhagyásával és az önök jóváhagyásával elfogadunk. Aztán, ami az átláthatóságért vívott harcot illeti, ennek sose lesz vége. Biztosíthatom önöket arról, hogy mi teljesen el vagyunk kötelezve emellett én magam is személy szerint végig akarom ezt vinni. A bevezetőmben is elmondtam, hogy ez a bizottság az Axis CCCTV projektet végig akarja vinni, a konszolidációt, ami rendkívül szükséges. Egyrészt az átláthatóság, másrészt a hatékonyság szempontjából is szükség van erre. Mondtam azt is, hogy a bizottság be akarja bizonyítani, hogy a hatékony adózás elve mit eredményezhet. Biztosak vagyunk abban, hogy túl sok nagyvállalat nem fizet megfelelő adót ott, ahol a profit születik. Megint csak ott van a bizalomkérdés, amit meg kell oldani. Végül, az országonkénti jelentés mellett eh, van ez a bizottság. Jonathan Hill kollégámmal olyan megoldást szerettünk volna, amely először konzultációt kíván, majd értékelést. Nem azért, hogy megszabaduljunk a kérdéstől, hanem hogy lássuk, hogy milyen feltételek között tud átláthatóságot és hatékonyságot biztosítani ez a megoldás, anélkül, hogy a foglalkoztatottság terén negatív hatással járjon. Tehát új alternatívát találtunk, vagy az OECD-t követjük, hiszen ők az administratív információcserét támogatják. Én azonban a már mi megoldásunkat javaslom. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy részt vettek a vitában, köszönet az előadónak, az árnyék jelentéskészítőknek a végzett munkájukért, és azt gondolom, hogy attól eltekintve, hogy vannak különbségek közöttünk, azért úgy gondoljuk, hogy új politikai megoldás született, aminek segítségével messzebb, határozottabban mehetünk, és önök is hozzá fognak járni ehhez. Köszönöm szépen. Ferber képviselő. Hát- köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök úr, és biztos úrnak is. Köszönöm szépen ezt a vitát is az adóügyekben. Ez a vita nyilván sokkal messzebbre nyúlik, mint szűken az a kör, amiről holnap dönteni fogunk. Köszönöm a gratulációikat is a jelentésemhez. A megdöbbenésemnek adok hangot, amikor azt kell mondanom, hogy a tanács helye üres itt a teremben, és a jobb oldalon kellene, hogy helyet foglaljanak. A tanács itt helyén itt egy nagy üresség tátong, és ezt eléggé sajnálatosnak tartom, hiszen a tanácsnak is tudomásul kéne vennie, hogy az Európai Parlamentet komolyan kell venni partnerként adóügyi kérdésekben is és szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek is, kiváló volt az együttműködés. Rövid idő alatt sikerült ezt az eléggé összetett témát feldolgoznunk, és remélem, hogy holnap a nagy többség a plenárison majd támogatja ezt, és ezáltal egy jelzést küldhetünk a tanács felé, és még egyszer hangsúlyozom a tanács felé, nem a bizottság felé, hiszen a bizottság elvégezte a házi feladatot, hogy még egyszer végig kell ö, októberben gondolni az adóügyeket, és olyan intézkedéseket foganatosítani, ami az adóügyi átláthatóságot, méltányosságot, igazságosságot szolgálja a tagállamok bevonásával. Köszönöm szépen! Simon. Simon kolléga. Igen, elnök úr, sajnos a szociáldemokrata képviselő nem tudott most itt lenni, árnyék jelentéstevő képviselő, úgyhogy az ő nevében szólok. Én csatlakozom Ferber úr által elmondottakhoz. A bizottsággal közösen dolgoztunk, számos dolgot örömünkre szolgál, eh, hogy elértünk. Ugyanakkor viszont eh, messze még eh, az, hogy teljesen elégedettek legyünk. A mai nappal értesültünk egy elég zavaró dologról, ami viszont a jövőbeni munkánkat befolyásolni fogja. Köszönöm a biztos úrnak, hogy az átláthatóság mellett száll síkra, és hogy a kért dokumentumokat rendelkezésünkre bocsátja az intézmény közi megállapodás keretei között. Azonos dokumentumok, bizonyos dokumentumok már rendelkezésre bocsátása kerültek, de ezeket a normál viszonyok között is meg kellett volna kapnunk, hiszen az állampolgároknak is joguk van hozzáférni a nyilvánosságra hozható dokumentumokhoz. Itt tehát egy problémát látunk, itt egyértelműen nem tudott most válaszolni, de majd írásban várjuk a választ, hogy a már nyilvánosságra került dokumentumok alapján sem könnyű dolgoznunk, de hogyha ezeken kívül még vannak egyéb dokumentumok, akkor ezeket kérjük, és ugyanúgy azonos bánásmódot várunk öntől. Honorable Scott Cato. Scott Cato képviselő. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. A vita lezárásaként szeretném megjegyezni, hogy nagyon jól látható volt, hogy milyen sok közös gondolatunk van az összes frakció részéről. Remek volt az együttműködés, és az árnyék előadók is nagyon rá a jelentésemhez. A képviselők között az adózás egy igen kényes téma, különösen azért, mert a polgárokat megbotránkoztatta az, ami kiderült, és azért is, mert az adóügyi szakbizottság jó munkát végzett, és szerintem ez az egyik legfontosabb munkánk. Információra és bizonyítékokra van szükségünk, hogyan tudnánk máshogyan jó szakpolitikát kialakítani. A bizottság adott nekünk néhány dokumentumot, de azt hiszem, hogy egy zárt olvasószobában megtalálható dokumentumok nem egyenlőek az átláthatósággal. Ennél jobb hozzáférés kell az információhoz. Meg kell védenünk azokat is, akik felhívják a figyelmet a szabálytalanságokra. Az egyes politikai családok mást gondolnak erről a kérdésről, de mindannyian együtt működtünk az egyenlő feltételek kialakítása érdekében. Ez azért is fontos, mert meg kell védjük a KKV-kat, amelyek az európai gazdaság gerincét adják. Ezek a témák nagyon foglalkoztatják a polgárokat, és Ferber kollégával értek egyet, fel kell szólítanunk a tagállamokat, hogy működjenek velünk együtt. A bizottságon kívül a tagállamok segítségére is szükség lesz ahhoz, hogy az adóelkerülést sürgősen meg tudjuk szüntetni. A polgárok számára ugyanis ez sürgős. Köszönöm. Köszönöm, a közös vitát lezárom. Holnap kerül sor a szavazásra.